Good afternoon, dear colleagues. We are going to have our hearing this Köszöntök mindenkit, tisztelt kollégák, a mai meghallgatásunkon az áttelepítés témájában. Itt vannak a vendégeink, elkezdjük a libe ülésünket, és szeretnék végighaladni az elnöki közleményekkel. Először is a napirend elfogadása az első pontunk, és hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor elfogadjuk a napirendet. Szeretnék még néhány közleményt bejelenteni, ami a nyelvi kiosztást illeti. Dán, litván, lett, máltai, magyar, magyar és gelik nyelveken sajnos nincs tolmácsolás az elnök szerint, de magyar tolmácsolás van. A koordinátorok jóváhagyásai, a koordinátorok által hozott döntéseket szeretném most közölni. Szorája Post az SND nevében. Directive on the European Protection Order, and that's um, a joint report with the FAM Committee under Rule 55, and Mrs. Milnar of the Audi Group um, has the report on the multi-annual framework for the European Union Agency for Fundamental Rights. I don't know what's happening to the lighting at the moment, but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 tervezet a parlament részéről. Ezzel fogjuk kiegészíteni ezt az anyagot. És végül Kiati úr a szocialisták részéről, ami a pénzügyi szabályok témáját illeti. Támogatja a bizottság ezeket a koordinátori döntéseket? Rendben, akkor ezeket elfogadtuk, és ezek után, tisztelt kollégák, Örömmel köszöntök mindenkit, az előadót is, Malin Björköt. A harmadik napi rendi ponthoz ez a LIBE meghallgatás az EU áttelepítési keret témában. Az elkövetkezendő két, és, két órát az EU áttelepítési keretének fogjuk szentelni amikor is harmadik országból érkezett menedékérőket áthelyezünk egy másik tagállamban. Ez az egyik leglényegesebb kérdés, amelyel a bizottságban foglalkozunk. Az áttelepítés az egyik legnehezebb kérdés az áthelyezéssel együtt. Ezzel foglalkoznunk kell, de ez az, eleg, az egyik legfontosabb téma, amely a hatályunkba tartozik. Itt van velünk az előadónk, és a bizottsági javaslat alapján készítette a jelentését. Ehhez kapcsolódik egy rendelet, amelynek a témája, amelynek tárgya egy um, áthelyezési keret, egy áttelepítési keret um, megteremtése kapcsolódik az EU 516 2004-es rendelethez. Szeretnék még néhány dolgot elmondani, mielőtt az előadónak adnám át a szót. Ez a rendelet javaslat, ahogyan azt a bizottság is leszögezte, egy állandó keretet kíván létrehozni egy egységes áttelepítési eljárással, amely az EU-ban érvényes lenne, vonatkozna a harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre, akik nemzetközi védelemmel részesülnek az EU területén. Ugyanakkor a tagállamok lesznek továbbra is azok, akik arról döntenek, hogy évente hány szemét telepítenek át, és ezt a keretet a bizottság javaslata alapján egy éves EU áttelepítési terv keretében kell végrehajtani. Ezt, ezeket a terveket a tanács fogadja el, és ezek alkalmazkodnak a bizottsági EU áttelepítési rendszerhez. Mindez a keret csak a kritériumokat határozza meg, amelyeket figyelembe kell venni, amikor döntünk arról, hogy mely térségekben, illetve mely harmadik országokból történik meg az áttelepítés, és ugyanígy meghatározza a jogosultsági kritériumokat is az Európai Unióban a célirányos EU áttelepítési rendszer értelmében, és megteremti a közös alapokat amelyek alapján kizárhatóak a jelöltek, a kérelmezők, vagy fel lehet gyorsítani az eljárásokat. Ugyanakkor a képviselők és Málin elmondják majd, hogy több kérdés felmerült erre, ezzel a javaslattal kapcsolatban, például a finanszírozás, az EU, illetve a nemzeti programok finanszírozása, kiválasztási kritériumok körüli kérdések, a család egyesítés, eszköze, valamint mi történik azon kérelmezőkkel, akiket visszautasítottak egy adott tagállamban, ők mikor nyújthatnak be újabb kérelmet egy tagállamban. A delegált jogi aktusok egy további kérdést vetnek fel. Mindezen kérdésekről fogunk ma eszmét cserélni, de tisztelt kollégák, el kell mondjam, hogy az áttelepítés kérdésköre az egyik legjelentősebb eszköz, amelyel a közös menekültügyi politika keretében rendelkezünk. Tudjuk, hogy ez most nem működik elég jól, és a mai meghallgatás éppen ezért ennek az eszmecserének egy fontos részét képezi majd. Először is szeretném megadni a szót az előadónak, Björk asszonynak, aki felvezeti ezt a témát, illetve ismerteti a hozzászólókat. Málin, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a vendégeinknek is, hogy eljöttek ma. Nagyon fontos ez eh, az én munkám és a kollégáim, munkám, a kollégáim munkája szempontjából is. Védnyelven fogom folytatni, úgyhogy lehet, hogy eh, néhány legalábbis eh, tolmácsolást igényelnek.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 és egy nagyon fontos dokumentumról van szó az Európai Parlament számára. Nagyon fontos az, hogy igazságosak legyünk, igazságosan határozzuk meg a helyzetet. Ezt a keretet a politikai tapasztalatra kell építeni, és nagyon fontos az is, hogy egyértelműen meghatározzuk az alkalmazandó szabályokat. A nemzeti és nemzetközi hatóságoknak ugyanabban a keretben együtt kell dolgozniuk, és föl kell venniük a kapcsolatot, és együtt kell működniük a civil szervezetekkel is. Nagyon fontos, hogy a jelenlegi munkát, a munkamódszert javítsuk, és több menekültet be tudjunk fogadni. Látjuk azt, hogy Bizonyos mértékben emelkedett a befogadottak száma, azonban még mindig sokat teendőnk. Tisztelt kollégák! Látjuk, hogy a tagállamok, bizonyos tagállamok fölvállalták az ezen a területen tett felelősséget, felelősségvállalást tettek, és folytatják a humanitárius munkát, illetve együttműködnek a menekültekkel. Hogy nemzeti vagy európai szinten történik ez az együttműködés, ez döntés kérdése. Valóban a koncepciót, a fogalmat, az eljárásmódot pontosítani kell. Nemzeti, illetve nemzetkét nemzetközi szinten vannak tapasztalataink. A nemzetközi fellépéseket ki kell, hogy egészítsék a tagállami fellépések. Meg kell nézni, hogy jó-e az, hogyha a jelenlegi nemzeti szintű lehetőségeket föntartjuk, vagy ezeket inkább törölni kellene. Az Európai Parlamentben azon dolgoztunk, hogy a javaslatot javítsuk, fejlesszük, a különböző felmerülő kritériumokat figyelembe vegyük, illetve az érintett felekkel, a szakértőkkel, a nemzetközi szereplőkkel együtt dolgozzunk, ugyanígy az önkéntesek véleményét is meghallgassuk. A meghívottak el fogják mondani, hogy mi is ezzel kapcsolatban a véleményük. összehasonlító elemzést fogunk hallani, megnézhetjük azt, hogy uh, hogyan működik a menekültek befogadása a különböző tagállamokban. A UNHCR az egyik legfontosabb szereplő, ahogyan mindenki tudja, és különböző önkéntes szervezetek egészítik ki az ő munkáját. Nagyon fontos, hogy megfelelően működjön a letelepítés és az áttelepítés. Ott van a svéd migrációs ügynökség, amely rendkívül fontos munkát végez. És ö, nagy tisztelettel és érdeklődéssel várom, hogy mit fognak mondani a kedves meghívottak. Elnök, köszönöm szépen. Igen, teljesen igaza van, és ö, Malin Björknek vissza fogjuk adni majd a szót a meghívottak előadásait követően is. És most pedig kezdjük is el. el először az Európai Migrációs Hálózat elemzését fogjuk meghallgatni. Ez a különböző tagállamok áttelepítési programjait veti össze. A svéd migrációs ügynökség képviselőjét fogjuk meghallgatni. Kérem, Bent, tartsa meg előadását. Um, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Malin Björknek és a Libe Bizottságnak a meghívásért, ezért a lehetőségért, hogy ismertethetem önökkel ezt a tanulmányt. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Amikor kb. egy évvel ezelőtt elkezdtük ezt a tanulmányt, reméltük, hogy némi érdeklődésre tart majd számot, de azt nem gondoltuk, hogy egy jogalkotási folyamatba is beékelődik majd, ami nagyon jó természetesen, és remélem, hogy azok, akik elolvassák, hasznos információkat, tényszerű információkat találnak arról, hogy az áttelepítés, a letelepítés, a humanitárius befogadás hogyan működik a különböző tagállamokban. Ami a tanulmány hátterét illeti, mindenki tisztában van azzal, hogy egyre inkább nő világszerte a menekültek száma. Az EU-ban a helyzet, a menekültek helyzet elég kaotikus volt rendkívüli migrációs nyomás alakult ki, és a menekültek illegális, veszélyes útvonalakon jönnek Európába, éppen ezért új és legális útvonalakra, valamint védelemre van szükség. Ezért készítettük el ezt a tanulmányt, mert a letelepítés egy olyan program, amit mindenképpen javítani kell. A célunk az volt, hogy a letelepítés és humanitárius befogadási programokat feltérképezzük az EU-ban és Norvégiában, megnézzük, hogy ezek hogyan működnek, melyek az új fejlemények, ezeket megvizsgáljuk, megvizsgáljuk ugyanígy az új kihívásokat és problémákat, amelyekkel a tagállamok szembesültek, milyen tanulságokat mondtak le, és megnéztük a magán jellegű programokat is, a magán jellegű támogatással működő programokat is. Aki konzultálni szeretné, szeretné ezt a programot, szeretné tanulmányozni, van egy összefoglaló jelentés, amely összeveti a tagállamokban a vonatkozó politikákat, kb. 61 oldalas, van egy rövid összefoglalás is mindazok számára, akiknek nincs idejük egy ilyen hosszú dokumentumon átverekedni magukat, nyolc oldalas ez az összefoglalás, és ahogyan az Európai Migrációs Hálózatnál lenni szokott, mindig nemzeti jelentésekre építünk, ezeket a résztvevő tagállamok nyújtják be, 24 nemzeti országjelentés is készült ebben a témában. A tanulmány 23 EU tagállamot és Norvégiát fedi le, nem vesznek részt a programban Dánia, Portugália, Románia, Románia, Szlovénia és Görögország. Szeretném röviden elmondani azt, hogy a különböző fogalmakat hogyan definiáljuk. A letelepítés egy harmadik országbeli vagy hontalan személy transfere egy, az, az UNHCR kérésére és mindez megtörténik azért, mert nemzetközi védelemre szorul. Ugyanakkor a humanitárius befogadást igazából nem definiáltuk, de a tanulmány kontextusában itt olyan programokról van szó, amelyek gyakorlatilag hasonlítanak a letelepítéshez, de különböző okoknál fogva nem felelnek meg a letelepítés fogalmának. Lehetnek olyan különbségek, mint például csak ideiglenes tartózkodási jogot kap a kedvezményezett vagy a programot adhok csak rövid időtartamra vonatkozik, nem pedig hosszú távú. Egy rövid áttekintés véget, nézzük meg a statisztikákat. Egy öt éves időszakra terjed a tanulmány 2011 és 15 között a fő országok, amelyek Európában befogadtak menekülteket, Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, az Egyesült Királyság, Hollandia, Franciaország, Ausztria, és vannak még más országok is, amelyeknél szintén elkezdődtek a letelepítési programok, de még elég alacsonyak a számok, ezért a grafikonon sem szerepelnek. Egy másik grafikon szemlélteti a letelepítés hátterét, megvizsgáltuk azon személyeket, amelyek esetében a menekültügyi kérelem pozitív döntéssel végződött, tehát a kék oszlop azokra vonatkozik, akik menedékkérőként érkeztek Európába, pozitív döntést hoztak az ügyükben. Látható tehát, hogy a hagyományos menekültügyi kérelem az, amelynek esetében általában pozitív döntés születik. Az áttelepítés keretében ugyanez nem mondható el. Amikor különböző tagállamok elkezdték a humanitárius befogadási programokat, vagy a letelepítési programokat, láthatják, hogy vannak országok, amelyek esetében hosszú ideje működnek ilyen programok, tehát komoly tapasztalatot halmoztak fel. 2010 óta azonban a résztvevő országok száma jelentősen emelkedett, különös tekintettel 2015 és 2016 esetében. A következő dián az látható, hogy az EU tagállamokat négy csoportba sorolhatjuk. Vannak azok, amelyek esetében állandó letelepítési programok működnek, van egy másik csoport, amelyek esetében letelepítési és inkább adhok jellegű humanitárius befogadási program is működik. Ausztria, Csehország, Németország, Írország és az Egyesült Királyság vannak országok, amelyeknél adhok jelleggel működnek ezek a programok, de nem szólnak hosszú távra, és a legutolsó csoportba tartoznak azon országok, amelyeknél folyamatban van a letelepítési programok elindítása, Ciprus, Ciprus Horvátország, Lettország, Litvánia és Málta. A ha összehasonlítjuk az országokat, 17 tagállam és Norvégia esetében vannak letelepítési és humanitárius befogadási programok, most vagy a múltban, hat tagállam esetében még ilyen programok nem működnek, tehát nem is szereztek tapasztalatot ilyen téren. A tagállami programok fő célja általában hasonló, védelmet kívánnak biztosítani a rászorulóknak, a, szeretnék támogat, szeretnek támogatást nyújtani az országoknak és a menekülteknek tartós megoldást felkínálni. Ugyanakkor különbözőek a programok, vannak országok, amelyek esetében kvóták működnek, különböző kiválasztási prioritások, kritériumok érvényesülnek, és különböző módszerek alapján telepítik le a személyeket. Röviden szeretném mindezt kifejteni. Amikor a kiválasztás módszereiről beszélünk, illetve a kedvezményezettek státuszáról, az UNHCR általában azonosítja, hogy kik a jelöltek, a tagállami hatóságok hozzák meg azonban a végleges döntést, méghozzá úgy, hogy a tranzitországokba ellátogatnak, illetve tanulmányozzák az érintettek dossziéját, tehát elképzelhető, hogy a migrációs hatóságok tisztviselői az érintett tagállamban vizsgálják meg a különböző dokumentumokat. Általában a, a szemét menekültként kell elismerni, még mielőtt a befogadására sor kerülne. Vannak tagállamok azonban, amelyek kiegészítő védelmet is nyújtanak. Vannak olyan tagállamok, amelyek az UNHCR támogatására építenek. A humanitárius befogadás pedig létrejöhet úgy is, hogy az UNHCR értékelésére ezt megelőzően nem került sor. Vannak további kiválasztási kritériumok is, illetve módszerek, amelyek alapján a tagállamok felállítanak egy prioritási sorrendet. Például megvizsgálják a, azt, hogy az érintett személyek erőszakos cselekmények túlélői-e, kínzásnak volnak-e kit, voltak-e kitéve, rászorulnak-e orvosi ellátásra, figyelembe veszik az érintettek életkorát, hogy idősekről vagy gyermekekről van szó, egyedülálló anyákról. Vannak tagállamok, amelyek a családegyesítést is szempontként kezelik, illetve megvizsgálják, hogy korábban volt-e valamilyen kapolcs az érintett személy és a tagállam között, illetve az integráció esélyeit is figyelembe veszik. Ami azonban a kizárás kritériumait illeti, ilyenek is léteznek, és egyes tagállamok ezeket is figyelembe veszik. Bizonyos tagállamokban pedig van egyfajta vészhelyzeti kvóta az általános letelepítési kvótán túl, így reagálnak a szükséghelyzeti esetekre, például Hollandia alkalmaz ilyenfajta politikát. Ami pedig a státuszt, illetve a kvótákat, valamint a földrajzi prioritásokat illeti, azt is tapasztaltuk, hogy a legtöbb tagállam az áttelepített menekülteknek ugyanolyan státuszt biztosít, mint a védelemre szorulóknak. Ugyanakkor, ami a lakhatást illeti, valamint az integrációval kapcsolatos rendelkezéseket, ezek eltérőek lehetnek. A legtöbb tagállam éves vagy több éves rendszereket alkalmaz, a letelepítés céljából, és a legtöbben földrajzi prioritások alapján hoznak döntést a letelepítés kérdésében. Az utóbbi években a szíriaiak eh, kerültek előtérbe. Ami pedig az érkezést követő helyzetet illeti, egyes tagállamok a áttelepített menekülteket befogadó központokban vagy tranzit központokban szállásolják el, még mielőtt állandó lakhatást biztosítanának nekik. Vannak tagállamok, amelyekben ez utóbbira rögtön sor kerül. Az integrációval kapcsolatos rendelkezéseket is meg kell hozni, de itt szintén különbségek figyelhetők meg a tagállamok között, mint például a nyelvtanfolyamok vagy a munkaerőpiaci lehetőségek között vannak tagállamok, amelyek alkalmaznak egy belső elosztási mechanizmust, amelyek alapján különböző településekhez osztják a menekülteket, máshol azonban ilyen kritériumokat nem alkalmaznak. Ami a magán jellegű támogatást illeti, a magánszereplők szerepvállalásáról van itt szó. Meg, megpróbáltuk ezt a kérdéskört is megvizsgálni, de azt tapasztaltuk, hogy csak öt tagállamban léteznek formálisan ilyen programok, Németország kivételével nagyon csekélyek, alacsonyak ezek a számok. A legtöbb esetben itt olyan menekülteket fogadtak be, akiknek családtagjai már az országban éltek. A magán támogatás, a magán szponzorálás gyakran hasonlít a családi, család egyesítéshez, és van, amikor egyfajta vallási komponens is megfigyelhető ezen esetekben ugyanakkor korlátozott tapasztalat halmozódott fel ezen a területen, ugyanakkor bizonyos tagállamok azt jelezték, hogy érteklődést mutatnak ezen kérdés iránt. Milyen kihívásokat állapítottunk meg? Elmondhatjuk, hogy vannak az érkezés előtt és az érkezés utáni kihívások. Ami az indulás előtti kihívásokat illeti, hosszúak a kiválasztási eljárások, vannak logisztikai akadályok, nehézségek, biztonsági kockázatok a harmadik országokban, amelyek megnehezítik a kiválasztási missziók végrehajtását, az indulás előtti információnyújtás vagy a kulturális orientáció szintén egyfajta kihívásnak minősül, hiszen ez is forrásokat igényel, embereket kell alkalmazni, ugyanakkor eddig az elvárásoknak sikerült megfelelni. Sikerült eh, tájékoztatni az érdeklődőket arról, hogy mire számíthatnak a cél országba való megérkezést követően. Ami pedig az megérkezés utáni kihívásokat illeti, az elszállásolás, a lakhatás egy komoly problémát jelent gyakran, a nyelvtanfolyamok megszervezése, a konkrét támogatás, valamint a foglalkoztatási lehetőségek egy problémát jelenthetnek. Hogyan lehet megbírkozni ezen kihívásokkal? Szükség van a hatóságok közti jó koordinációra, például nemzeti és önkormányzati szinten megfelelő, a realitásnak megfelelő információ, kulturális iránymutatás is szükséges. Ezt is egy fontos aspektusként értékeljük. A lakhatási helyzet javítása szintén fontos a célországban, és állandó lakhatást kell biztosítani az érkezést követően. És ami szintén felmerült, az az, hogy a helyi közösségek, valamint az önkéntesek szerepe hatékonyabban kell, hogy megjelenjen, nem szabad magukra hagyni az áttelepített menekülteket érkezésük után. Gyakran már az országban tartózkodó menekültek azok, akik társaiknak támogatást nyújtanak az érkezés után. Ami pedig a következtetéseinket illeti. Az elkötelezedés, illetve a tagállamok által tett ígéretek lényegesen növekedtek az elmúlt évek során, de továbbra is a letelepítés elég csekély mértékű, és nem igazán jelenik meg alternatívaként az illegális beutazással szemben. A számokat is növelni kellene, ugyanakkor támogatni kellene egy jogszerű folyamat keretében a letelepítésbe kellene vonni az önkormányzatokat, és rá kell mutatni a pozitív tapasztalatokra. Az áttelepítéssel kapcsolatos fő előny az az, hogy a befogadó tagállamok eleve tervezni tudnak, meg tudják tervezni az integráció folyamatát, és ami szintén fontos, az talán a privát, a magánjellegű támogatás, amelyet olyan országok is alkalmaznak, mint Kanada. Éppen ezért ennek a lehetőségét is fel kellene tárnunk. Nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre, illetve e-mailben is szívesen válaszolok önöknek, amennyiben további információkat igényelnének. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogyha jól tudom, a tanulmány megtalálható online is, így ö, részletesebb példákat találhatnak a komparatív elemzésre, hogyha online fölkeresik ezt az elemzést. A prezentációkat együtt fogjuk meghallgatni, és utána hallgatjuk meg a kérdéseket. Hogyha valakinek égető kérdése van, akkor azt kérem jelezze. Különben a kérdéseket együtt a végén fogjuk meghallgatni. Most pedig az UNHCR értékelését fogjuk meghallgatni a javaslatról. Hát ez is szedrek az UNHCR részéről aki az áttelepítésért felelős tisztviselő, meg is adom neki a szót. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy megvitassuk ezt a nagyon fontos kezdeményezést, ami mérföldkőnek számít. A panel nagyon jól mutatja, hogy miről is szól az áttelepítés. Az áttelepítés egy partnerségi tevékenység par excellence, és ezt jól mutatja a különböző szereplők, civil szervezetek, hatóságok és más szervezetek együttes munkája. Hála nekik működik az áttelepítés. Ezt a lehetőséget nagyra értékeljük. Ez az egyik olyan formális lehetőség, mely keretében az Európai Unióval, illetve annak intézményeivel létrehozhatjuk ezt a nagyon fontos keretet. Szeretnénk megragadni a lehetőséget, nem csak azért, hogy megosszuk a kezdeti gondolatainkat erről a keretről, erről a javaslatról, hanem arra is felhasználnánk ezt a lehetőséget, hogy meghallgassuk a mások véleményét, hiszen szerintem szerintünk csak így lehet egy robosztus, erős áttelepítési programot kialakítani, amely hosszú távon működőképes. Illetve a tagállamokkal megosztjuk az álláspontunkat, ugyanígy az Európai Uniós intézményekkel is. Nos, először is hadd mondjam el, hogy az EU áttelepítési keret egy időszerű lépés, amely üdvözlendő. Szerintem nem kell túl sokat ide, idéznünk azzal a jelenséggel, hogy mi is történik most, milyen migrációs áramlatokat tapasztalunk. 2000 2017-ben valószínűleg kb. 1,2 millió ember áttelepítése lesz szükséges, tehát nagyon is időszerű ez a keret. Fontos lépés abba az irányba, hogy egy robosztusabb és fenntarthatóbb áttelepítési programot hozzunk létre. Időszerű hozzájárulás a globális felelősségvállaláshoz is. Látható, hogy megfelel ez annak, amelyel kapcsolatban szeptember 12-én, 19-én New Yorkban öm, felelősséget vállaltak a tagállamok, és ez a menekültek ellátását, elhelyezését illeti. Ez azt jelenti, hogy az UNHCR üdvözli ezt a jelenlegi lépést, Azt gondoljuk, hogy kiváló lehetőség ez arra, hogy ismét rávilágítsunk arra, hogy a partnerség áll az áttelepítés hátterében. Az áttelepítés kontextusában az UNHCR már évek óta, sőt évtizedek óta dolgozik azon, hogy erős nemzeti áttelepítési programokat hozzon létre az Európai Uniós tagállamokkal. Együttműködtünk az Európai Bizottsággal, a júliusi EC elképzelésen is, amely egy rendkívül fontos mérföldkő. Körülbelül 11 új tagállam lépett be az áttelepítési programba, Úgyhogy valóban az együttműködés és partnerség időszakát éljük. Az UNHCR erre szeretné fölhívni a figyelmet, erre helyezni a hangsúlyt. Mi feladatunk a támogatás, illetve a hozzáadott értéket tartjuk nagyon fontosnak. Örülünk annak, hogy a keret igazodik a mostani architektúrához, amely az áttelepítési tevékenységeket összekapcsolja az Európai Uniós tagállamok, tagállamokkal, tehát egy hosszú távú együttműködés, illetve partnerség az, amit fontosnak tartunk. Talán érdekes lehet rámutatni egy-két aspektusra. Először is. Üdvözöljük azt, hogy a keret a jelenlegi áttelepítési programokat kívánja kiegészíteni, illetve azzal együtt kíván működni. A migrációs hálózattól nagyon érdekes tap- prezentációt hallottunk az Európai Uniós tagállamok tapasztalatairól ebben a témában. A komplementaritás kulcsfontosságú. Két oka is van ennek. Először is ez lehetővé teszi azt, hogy a jelenlegi nemzeti programokat kiegészítsük, ne pedig fölváltsuk, hanem hogy további helyeket biztosítsunk a nemzeti programok helyein túl. A második fontos aspektus, és azt hiszem az előző prezentáció is kitért erre, ez pedig az, hogy nagyon sok jó gyakorlatot látunk a nemzeti programok esetében. Gondolok itt a különböző kvótákra, Ezeknek folytatódniuk kell. Ezek úgynevezett nés megoldások. A keret, hogyha fölváltaná a nemzeti programokat, akkor ezeket a lehetőségeket elveszítenünk. Nagyon fontos tehát, hogy inkább építsünk ezekre, és továbbfejlesszük ezeket. ha meg fogjuk hallgatni majd Oszkár prezentációját a svédországi helyzetről, nagyon jól mutatja majd az a prezentáció, hogy mire építhetünk tovább. Fölismerjük a keretnek a fontosságát, és azt akarjuk, hogy természetesen nagy számokat tudjon prezentálni, tehát sok ember tudjon befogadni, tudjunk befogadni a, e, ezen európai keret segítségével. Azonban azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a technikai és pénzügyi források meglegyenek. Tehát technikai forrásokra van szüksége azon országoknak, amelyek nem rendelkeznek még mélyreható tapasztalatokkal az áttelepítés területén. Ami pedig a tervezést és a kiszámíthatóságot illeti. Nagyon jól tudjuk, hogy célja a keretnek az, hogy hatékonyan ö, eredményeket produ- produkáljunk, azaz a kötelezettségvállalásoknak eleget tehessenek a tagállamok. A UNHCR részéről tudjuk, hogy mi az értéke az előre tervezésnek, a kiszámíthatóságnak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen egy kiszámítható, előre látható keret, amelynek keretében az áttelepítést tervezhetjük. Azonban azt szeretnénk, hogy ez, amennyire lehet, kiegészítse, illetve igazodjon az UNHCR áttelepítési terveihez. Ahogyan esetleg önök is tudják, ez az éves háromoldalú konzultáció is ki kell, hogy egészítse, ez a júniusban kerül mindig megrendezésre, minden évben. Ez azt jelenti, hogy van egy éves megközelítés, egy éves tervezés, ehelyett azonban a keret egy több éves kötelezettségvállalásra világít rá, és ez nagyon fontos, hiszen ez a fenntarthatóságot hangsúlyozza, illetve stratégiai szerepe van. A javaslat beszél az általános rendes eljárásról, illetve gyorsított eljárásról. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a menekültügyi eljárások minél gyorsabban lezáruljanak, illetve fontosnak tartjuk azt is, hogy a tagállamok, az érintettek, mindenki, aki az áttelepítésen dolgozik, közösen dolgozzon, annak érdekében, hogy elkerüljük az átfedéseket. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és a UNHCR részéről már ezt az egyeztető munkát régen megkezdtük jó pár tagállammal. Ezen kívül fontos lenne egy olyan mechanizmus bevezetése, amely a sürgősségi helyzeteket kezeli. Itt is nagyon pozitív tapasztalatokról számolhatunk be a már, már létező áttelepítési programokról. Aztán, amikor a rendes eljárásról van szó, illetve gyorsított eljárásról, akkor érdemes megjegyezni azt is, hogy a javaslat ezt kapcsolja a menekültek státuszához. Tehát gyorsított védelmet kap valaki a gyorsított eljárás keretében. A tapasztalatok azt mutatják, különösen a törökországi tapasztalatok, hogy több tagállam a gyorsított eljárást használta, anélkül, hogy ez érintené az adott személy státuszát. Ezt nagyon fontosnak tartom, tehát nem kell a kettőt összekapcsolni. Aztán a tapasztalatok az elmúlt év során nagyszámú beáramlást mutatnak, és az évek során az áttelepítés nagyon fontos lesz. Tehát itt arról van szó, hogy egyik országból a másikba kerüljenek át ezek az emberek, hogy új életet kezdjenek. Az áttelepítés keretében a migrációs utak specifikumai tükröződnek, mégis itt egy különböző migrációról van szó, egy eltérő mozgásról, hiszen ennek az alapját a védelmi megfontolások adják. Tehát nagyon fontos, ugye látni, hogy a tagállamok különböző eszközöket kívánnak használni. Az áttelepítés nem a migrációs menedzsment eszköztárába tartozik. Ez egy nagyon fontos dimenzió amelyet mindenképpen hangsúlyozni kívánunk, illetve szeretnénk kiemelni a javaslatban. Együtt dolgoztunk nagyon sok Európai Uniós partnerrel a stratégia kialakításában, hogy hogyan használhatjuk az áttelepítést annak érdekében, hogy bizonyos sokmat helyzeteket föloldjunk. Ugyanakkor a stratégiai felhasználása az áttelepítésnek nem jelenti azt, hogy ez, ez feltétele kell, hogy legyen, ennek az áttelepítésnek feltétele kell, hogy legyen a befogadás, vagy, a, vagy az, hogy valaki menekül státuszt kapjon az egyik országban, tehát más eljárásokkal ezt nem kell összekapcsolni. Úgy gondoljuk, ahogyan elmondtam, hogy az áttelepítési architektúra éves szinten kell, hogy kialakításra kerüljön. A júniusi éves tervezést megelezően feltérképezzük az igényeket, a szükségleteket egy dokumentum segítségével, és ez nagyon jól rámutat arra, hogy mely területeken és mely régiókban kell alkalmazni az áttelepítést, mind stratégiai szempontból, mind pedig védelem, a védelem szempontjából védelmi eszközként. Célzott áttelepítési programok jelennek meg ebben a dokumentumban, illetve a rendelettervezetben. Az Európai Uniós áttelepítési programok tapasztalata is rámutat erre. Ezért például most a szíriaikra összpontosítunk az UNHCR részéről, hiszen a szíriai áttelepítési szükséglet az összes áttelepítési igény 40%-át adja. Aztán még van egy nagyon fontos gondolat, ez pedig az, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni annak érdekében, hogy a jelenlegi átte, áttelepítési designhoz, áttelepítési architektúrához kapcsoljuk ezt a, ezt a keretet. Ahogyan mondtam, már van egy éves három oldalú keret, konzultáció, amely nagyon jól működött. Ennek keretében együttműködtünk a tagállamokkal, az államokkal, civil szervezetekkel és más szereplőkkel annak érdekében, hogy a struktúrát meghatározzuk, olyan struktúrákat térképezünk föl, amelyek megmutatják pontosan, hogy mi a jogosultsági kritérium, hogyan képzeljük el az áttelepítést, és a különböző szereplőknek mik a felelősségei, mik a feladatai. Tehát úgy érezzük, hogy nagyon fontos, hogy ez a keret ezt egészítse ki, erre építsen, erre a már meglévő rendszerre, ahelyett, hogy egy új struktúrát hozna létre, amely esetleg paralel módon működne, illetve átfedéseket tartalmazna. Tehát fontosnak tartom azt, hogy fölismerjük a különböző szerepeket, a, a különböző szereplők különböző feladatait, és fontos, hogy ezt artikuláljuk ezt, kimondjuk ebben a keretben. Ez lehetővé teszi azt is, hogy biztosítsuk, hogy az áttelepítésben résztvevő különböző partnerek valóban a hozzáadott értékre összpontosítanak. Például az egyének azonosítása, a, vagy például a kormány által képviselt megközelítés az IUN az, az elindulás előtti időszakra összpontosíthat a civil szervezetek az azonosításra, illetve az integrációra, az áttelepítési utáni időszakra. Ez azt jelenti, hogy a partnereknek együtt kell működniük annak érdekében, hogy az egész életképes legyen. Ezen kívül Egyensúlyba kell hozni a különböző célkitűzéseket. Amikor stratégiai áttelepítésről beszélnek, akkor, akkor fontosnak tartom azt, hogy az, az UNHCR egyedülálló helyzetben van, egyedülálló helyzetben van arra, hogy mikor kell az áttelepítést használni stratégiai szempontból. Pedig a családegyesítést illeti a családegyesítést és az áttelepítést, valamint a kritériumokat. A jogosultsági kritériumok konkrétak a javaslatban, így azonban összekeverődik az, hogy mikor történik családegyesítés, illetve mikor van szüksége egy adott személynek arra, hogy menekül státuszt kapjon a védelem miatt. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és véleményünk szerint erre vissza kell majd térni. Azt kérjük a tagállamoktól, hogy családegyesítési programokat hozzanak létre, a New Yorki nyilatkozattal összhangban. És végül van egy magas szintű áttelepítési bizottság, amelyet megemlít a javaslat. Véleményünk szerint van már egy létező struktúra, amely, amely eleget tesz a célkitűzéseknek. Elnézést kérek, hogy túlságosan hosszan beszéltem. Ez a beszámoló plusztán a gondolataimat osztotta meg önökkel. Ahogyan mondtam, a mai eszmecser egy első lehetőség arra, hogy elmondjuk egymásnak gondolatainkat a következő napok során. Szívesen meghallgatom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. That was very helpful because we have a whole issue of how the parliament is going to amend uh, this proposal. So, um, uh Köszönöm szépen. ha jól tudom, Malin szeretne röviden reagálni az elhangzottakra. Röviden, mert még három előadást szeretnénk meghallgatni, de természetesen várjuk majd az anyagát formálisan, de a bevezetőjét is nagy érdeklődéssel hallgattuk meg. Azt hiszem, hogy még inkább oda kell figyelnünk arra, hogy ne hozzunk létre párhuzamos struktúrákat, és fontos, hogy ez a jelenlegi program hogyan tud sokkal jobban alkalmazkodni, igazodni a jelenlegi már létező struktúrához. Köszönöm szépen, visszatérünk majd még erre. Elnök, köszönöm, nagyon fontos pontosítani ezeket a kérdéseket. Most pedig egy közös nyilatkozatot hallgatunk meg különböző civil szervezetektől, és a Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik eljöttek, és akik részt vettek Mali jelentésének kidolgozásában, hozzájárultak ehhez, és akik az áthelyezés témájában, valamint a menekültügyi csomag témájában is fontos hozzájárulást tettek. Petra Hük fog a bizottsági javaslatról nyilatkozni a civil szervezetek részéről. Petra. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy reflektálhatunk a bizottság javaslatairól. Különböző civil szervezetekkel dolgoztunk ezen nyilatkozat, ezen közlemény kidolgozásán, de 10 percben azt hiszem nem lehet minden részletre kitérni, úgyhogy kiválasztanék néhány pontot, amelyet részleteznék. Szeretném megemlíteni, hogy a civil szervezetek hosszú ideje foglalkoznak a letelepítéssel, és annak érdekében dolgoznak, hogy a letelepítés működjön a különböző szinteken a tagállamokban az integráció is működjön, tehát a letelepítés minden aspektusára kitérünk. A szervezetek, akik részt vettek ebben a munkában, a Caritas Európa, a CCME, a Menekültek e, Európai Tanácsa, a a Vörös Kereszt Európai Hivatala, valamint a Nemzetközi e, Menekültügyi Bizottság. Megvizsgáltuk a javaslatok eh, különböző aspektusait, és eh, megpróbáltunk rámutatni bizonyos aggályos kérdésekre, de hangsúlyozzuk azt is, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy harmonizálta programokat dolgozzunk ki. Ennek ellenére szeretnék eh, kitérni néhány olyan területre, amelyen vannak javítható aspektusok. Szeretném először is elmondani, hogy a keret nem szabad, hogy a harmadik országok együttműködésétől függjön, hanem a letelepítési szükségletekre kell összpontosítania, és be kell azonosítania azon eseteket, amelyekben az érintettek nemzetközi védelemre szorulnak. Az olyan helyzetekre is oda kell figyelni, amikor gyakorlatilag több mint tíz éve várnak a menekült táborokban a menekültek. Azt is tapasztaltuk, hogy a rendelet lehetne átláthatóbb, és talán egy kicsit jobb, egyértelműbb struktúrával is rendelkezhetne. Az UNHCR keretében az ilyen keretek, valamint a befogadás, illetve a letelepítés különböző aspektusai nem egyenlőek. Itt van például a finanszírozás kérdése, amelybe bevonhatóak a civil szervezetek vagy az egyházak. A harmadik pont pedig a jogosultsági kritériumok a keret értelmében jelenleg nincsenek összhangban az UNHCR különböző kategóriáival, ahogyan azt az UNHCR kézikönyve is meghatározza. Van egy keret, amely eh, a menekültekre nézve önkényes kritériumokat határoz meg az áttelepítés szempontjából, és határozottan az a véleményünk, hogy a különböző rendelkezések lehetővé kell tegyék a menekültek befogadásával és integrációjával kapcsolatos tervezést. Kitérnék a különböző pontokra, azt hiszem, hogy a négyes cikk, amelyet figyelembe kell venni, amikor el kell dönteni azt, hogy honnan kell elindítani az áttelepítést, illetve hogyan kell jobban kezelni a befogadással, illetve az integrációval kapcsolatos kérdéseket. Nos, ahogyan a kollégám már elmondta, a letelepítést nem definiálták e célból. Itt egy olyan eszközről van szó, amely a szolidaritást helyezi előtérbe és hosszú távú megoldást kíván felmutatni. Tehát itt a humanitárius célok felől át kellene térnünk egy olyan megközelítésre, amely a rászoruló sérülékeny menekülteknek kíván tartós megoldást kínálni, és egy más megközelítést alkalmazna. A védett menekült helyzetek nem szerepelnének ebben a javaslatban. A bizottság említi azon országokat, amelyek a migrációs útvonalon, útvonal mentén találhatóak, tehát mi teszünk például a kongói térséggel, vagy a nagytavak, az afrikai nagytavak térségével. Ez is egy kérdés. A letelepítés humanitárius elveit kell megőriznünk, és továbbra is a leginkább rászorulók szükségleteit kell mindenek előtt figyelmen, figyelembe vennünk. Ha visszatérünk a célkitűzésekhez, a letelepítési keret céljaihoz, ezek nem szerepelnek annyira egyértelműen, nem jelennek meg elég egyértelműen, éppen ezért örülnénk annak, hogyha a védelmi támogatás és a tartós mega, megáll- megoldás valóban szerepelne ebben a keretben, hogy tudjuk azt, melyek a célok, amelyeket Európa az elkövetkezendő időszakban el szeretne érni. Reméljük, hogy ez a rendelet az elkövetkezendő 10-15 évre nézve egy keretet nyújt, éppen ezért egy olyan jövőképre van szükségünk, amely nem csak a jelenlegi helyzetet veszi figyelembe, Törökország helyzetét például, hanem amely hosszabb távra is kitekint. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a hetes cikk egy célszámot, nem pedig egy maximális számot tartalmazzon, és az UNHCR éves globális céljaira is ki kell térnünk az Európai Unióban. A szervezeteink ugye mind tagjai az Európai Menekültügyi Tanácsnak. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió éppen ezért eh, a letelepített személyek egynegyedét kellene, hogy befogadja, és így jobban megfelelnénk a globális eh, igényeknek, a globális eh, szükségletnek. Ez lenne a program egyik ambíciója. Átláthatósági okokból átláthatósági okokból azt szeretnénk, hogy a rendelet egyértelműen különítse el a különböző programokat, amelyekre vonatkozik ez a rendelet, hiszen a rendelet egyrészt lefedi a letelepítést, áttelepítést, amit most hagyományos áttelepítésnek nevezhetünk, és ami az UNHCR keretében valósul meg, és humanitárius befogadási programokat is lefed. Éppen ezért azt szeretnénk, hogy az egész javaslaton ez vonuljon végig, és különösen a kettes és nyolcas cikket szeretnénk hangsúlyozni. Itt különbséget kell tennünk a két fogalom között, hogy valóban tudjuk, miről van szó, ami a letelepítéssel kapcsolatos kiválasztási kritériumokat illeti a különböző menekült kategóriákat. Vannak olyan kategóriák, amelyek nincsenek teljes mértékben összhangban az UNHCR kategóriákkal. Például azon személyek, akik esetében nincs alternatív tartós megoldás, tehát akik nem térhetnek vissza hazájukba, nincs lehetőség a hosszú távú integrációjukra, az ő esetüket nem fedi le a rendelet. Nem egyértelmű, hogy a letelepítés ebben az esetben számukra elérhető volna-e. És éppen ezért eh, explicit módon szeretnénk, hogy bekerüljenek ők is a hatályba. A rendelet említi a társadalmi és gazdasági rászorultságot a letelepítés szempontjából. Ez egy új kategória, amely a Törökországgal kötött megállapodásnak köszönhetően jelent meg. Szerintünk a letelepítés egy UNHCR kritériumhoz kell, hogy kapcsolódjon. Ha megvizsgáljuk a család egyesítést, amiről már beszélt az UNHCR-től érkezett kollégánk, szeretnénk megőrizni az UNHCR kritériumokat olyan esetekben, amikor ez az egyetlen módja a családtagok egyesítésének, az 5B cikk, a család újraegyesítést tartalmazza olyanok esetében is, akiknél egyes családtagok már az Európai Unióban tartózkodnak, és olyanokra is vonatkozik, akik esetében a családi egység megőrzéséről van szó, a két kategória pedig nem azonos. Egy 2003-as családi újraegyesítési rendelet értelmében a családtagoknak joguk van az újraegyesítéshez. Ez egy további útja annak, hogy az Európai Unióba jöjjön egy személy, éppen ezért az UNHCR keretben ez nem alkalmazandó, tehát a család egyesítés már létezik, az UNHCR-t, az UNHCR keretét ezért más esetekre kellene alkalmazni, és azt javasoljuk, hogy a jelenlegi 5B2-es cikkhez illesszük oda azt, hogy támogatást nyújtandó az ilyen személyeknek a családegyesítés céljából csak akkor, amikor más jogi út nem áll rendelkezésükre. Röviden megvizsgáljuk a pénzügyi támogatást a javaslat értelmében. Csak a prioritásos területek esetében áll rendelkezésre a támogatás ez pedig 10 ezer eurót jelent áttelepített menekültként. Az anyagi támogatás ugyanígy vonatkozik a hagyományos áttelepítésre, valamint a befogadás egyéb formáira. Attól tartunk, hogy ez azonban elrettentheti a tagállamokat attól, hogy továbbra is támogassák ezeket a nemzeti áttelepítési programokat, amelyek véleményünk szerint az európai hagyomány alapját képezik. A finanszírozást rugalmasan kell biztosítani, hogy a lehető legtöbb menekült részesüljön ebből a támogatásból, függetlenül attól, hogy ez egy prioritásos térségben következne be, vonatkozna ez tehát különösen azon menekültekre, akik sürgős támogatásra szorulnak, egy sürgős letelepítési program keretében. Ezért azt szeretnénk, hogy a két utas megközelítést továbbra is alkalmazzuk. A tagállamok ennek keretében tízezret kapnak menekültként, de figyelembe kell venni a rászorultságot, és amennyiben az érintett személy nem egy prioritásos kategóriába tartozik, 6000 euró per menekült a támogatás. Mi úgy gondoljuk, hogy ezen különbségek továbbra is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a lehető legtöbb menekültet tudjuk befogadni. Az UNHCR kritériumait továbbra is figyelembe kellene vennünk, és ebben a tekintetben el kell mondanom, hogy az áttelepítés valóban életeket képes megmenteni, Éppen ezért így tudunk világszerte legjobban hozzájárulni a helyzet megoldásához. A kizárásos kategóriák, amelyek jelenleg úgy tűnik, hogy szerepelnek a rendeletben, olyan személyek, amelyek esetében egy tagállam már megtagadta a letelepítést, ők nem jogosultak a későbbiekben sem a letelepedésre. Meg kell értenünk azt, hogy bármelyik kormányzat által alkalmazott kiválasztási kritérium azt jelenti, hogy a tagállamok választják ki, a kormányzatok választják ki a személyeket, akiknek lehet, hogy az egészségügyi helyzetük egy költséges egészségügyi ellátást tesz szükségessé, az egy adott kormány lehet, hogy nem akar ilyen támogatást nyújtani, nagy családoknak a lakhatást biztosítani, ez alapján elutasíthatják a kérelmüket, de ez nem kellene, hogy azt jelentse, hogy egy másik ország is a későbbiekben megtagadja tőlük a letelepedést. Ez rendkívül igazságtalan lenne a menekültek számára, hogyha soha többé nem lennének jogosultak a letelepedésre, pusztán azért, mert egyszer már ezt megtagadták tőlük. Ahogyan korábban elhangzott, az UNHCR kollégától, a keret arra kell törekedjen, hogy a jelenleg hatályos eljárásokat javítsa. A 10-es és a 11-es cikk leírja, hogy milyen eljárásokat kell alkalmazni, és ez a jelenlegi keret alapvető átdolgozását jelenteni. A regisztrációt, a nyilvántartásba vételt a tagállamoknak kell elvégezniük, az UNHCR helyett az UNHCR csak egy operatív szereplő lenne, amely a befogadási programok különböző elemeit működtetné. A tagállamok azonosítanák tehát a folyamat különböző lépéseit a hosszú távú tapasztalat ellenére, amely a nemzeti programok keretében halmozódott fel Európában, a javaslat úgy tűnik, hogy formalizálna olyan eljárásokat, amelyeket a törökországi megállapodás megállapodás keretében dolgoztak ki. Ami a gyorsított eljárásokat illeti, azt hiszem, hogy a vészhelyzeti áttelepítés ezeket már lefedi. A letelepítési keretnek ez egy nagyon fontos része, és lezárásképpen még a befogadás és az integráció kérdés körére térnék ki, hogyha a cél egy egységes befogadási rendszer kidolgozása az Európai Unióban, akkor a rendeletnek a fogadás, az érkezés előtti aspektusokra is ki kellene térnie. Ugyanis komoly különbségek figyelhetők meg a tagállamok között, a gazdasági, anyagi lehetőségek is eltérőek. Éppen ezért a fogadó országban a menekültek letelepítését és integrációját jól elő kell készíteni. Az integrációs, illetve befogadási szolgálatok nem mindig működnek, és sok esetben a menekültek ezért egy adott tagállamból máshova költöznek a jobb boldogulás érdekében. A letelepedés nem minden tagállamban sikeres ami az integrációs erőfeszítéseket illeti. Ezek szerves részét képezik egy sikeres letelepítési programnak. Azt ajánljuk, hogy a tagállamok kövessék nyomon az ilyen integrációs programokat a letelepített menekültek esetében teljes mértékben együtt kell működni az érdekelt felekkel, és megfelelő finanszírozással kell ellátni ezeket a programokat. A letelepítés egy partnerségi tevékenység, amely az ENSZ, az UNHCR, a tagállamok és a civil társadalom együttműködését is feltételezi, a civil társadalom azért van itt, hogy teljes mértékben együttműködjön az érdekelt felekkel, annak érdekében, hogy a letelepítés Európában egy óriási siker legyen, és megerősíthessük a programokat. És köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Indeed. So we're going to go straight to um, Oscar Ekblom. Köszönöm szépen. Rögtön áttérünk a svéd migrációs ügynökség képviselőjére. Oskar Egblad fog egy előadást tartani a svéd nemzeti letelepítési programról, áttelepítési programról. Parancsoljon, 10-15 perce van. Thank you, Ms. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm Björk asszonynak is. Köszönöm, hogy meghívtak, talán uh, a két előttünk szóló, ugye a rendelet ter, rendeletre vonatkozó javaslatot kommentálta. Én más szeretnék tenni, én inkább a gyakorlati tapasztalatokról beszélnék, hiszen én az ügynökségnél dolgozom, a svéd átrepítési ügynökségnél. Már 17 éve működik az ügynökség, és zajlik ez a munka, és az a véleményünk, hogy nagyon sikeres ez a tevékenység. Persze az átrepítésnek másfajta módjai is vannak, többféle gyakorlatot lehet alkalmazni, hogyha az áttelepítésről beszélünk. Az elején rögtön szeretném kijelenteni, hogy nagyon munkaintenzív egy ilyen folyamat. Nem feltétlen az erőforrásokról van szó, hanem a munka mennyiségre, nagyon sok koordinációra és energiára van szükség. Legalább tíz különböző partner érintett fél együttműködéséhez kell együttműködésére van szükség ahhoz, hogy valakit le tudjunk telepíteni Svédországban a UNHCR-tól kezdve. Beszéltem már valakivel, akinek 30 éves tapasztalata van ebben a szakmában, hát remélem, hogy egyszer majd én is eljutok odáig. Lássuk az alap az alapokat. A svéd letelepítési, letelepítési programnak ezek a fő elemei. Most 1900-nál tartunk, jövőre 2400 a kitűzött cél, és a kormány azt jelölte, hogy 2018-ban 5000-nél fogunk tartani, ez egy igen jelentős ugrás. Eddig is már csúcsot döntött a menedékéremet benyújtók száma Svédországban 163 ezer főről van szó tavaly például. A UNHCR igény, által meghatározott igények azonosításáról van szó, ezzel kezdünk. Persze a folyamat az megfelel az érintett jogszabályoknak, politikáknak, tehát a hagyományos svéd rendszer érvényes mindenkire. Egyetlen különbség van, hogy a nyáron új szabályokat vezettek be a menedékérők esetében, akik most ideiglenes védelmet fognak kapni Svédországban. Az áttelepítésétől függetlenül az állandó megoldás lesz a menekültek számára, akik hozzánk érkeznek. A következő dia a programunk alapelemeit mutatja be. Persze vannak kihívások, és majd a kihívásokra is el fogok térni, de először uh, hadd mondjam el, hogy a következetességre és a megbízhatóságra alapozzuk a programunkat. Az 1950-es évek óta év, elfogadják már ezt Svédországban, megbízható ez, a UNHCR is használja eszközként. Uh, de minden önkormányzat erre támaszkodik, ők tudják, hogy a logisztika, az egésznek a működése valami olyan, amire ők számíthatnak, tehát ők támaszkodhatnak erre, és a saját tapasztalatukat is kibővíthetik, továbbfejleszthetik. Nagyon következetes és megbízható ez a rendszer a menekültek számára is. Ugyanis kiszámíthatóságot biztosít a számokra. A svéd migrációs ügynökséget a kormány utasítja, és ez szerint a munkánkat főként, vagy csak is kizárólag a UNHCR által felbecsült igényekre alapozzuk. És a svéd kvóta a svéd kvótáról évente döntenek, de ahogy itt is hivatkoztak rá, van egy globális áttelepítési igényeket tárgyaló dokumentum, a UNHCR ezt minden évben kiadja. 2017-ben is lesz egy ilyen, tehát kulcsfontosságú ez a globális igényfelmérés, eltelepítési szükségletfelmérés, és persze az egyéni esetekkel foglalkozunk, minden munkánkat arra alapoztuk, hogy esetenként tudjuk eldönteni, hogy mely menekülteket lehet befogadni a svéd telepítési programba, és melyeket nem. Ezt én azért mondom, mert itt az nagyon fontos, hogy ne kelljen más vitába bocsátkozzunk a rokonokkal és egyéb felekkel, ar, amiatt, hogy most akkor milyen feltételek alapján kifelel meg és ki nem felel meg, egész egyszerűen a UNHCR kritériumait alkalmazzuk és kész. Így megszűnik a vita. A svéd program nagyon jól működik, a világ összes kontinensén működik, és hát nyilvánvaló, hogy most leginkább a 40-50 százalékban az áttelepítésünk a szíriai helyzetet érinti, tehát arra fókuszál, de más esetben is használják, például Afgánia, vagy Szomália, Kenya, vagy az eritreaiak Szudánban nagyon kis figyelmet kapnak a globális szintéren, és mi rájuk is odafigyelünk ahol kialakulnak ilyen problematikus helyzetek és sokkal menekült, arra a figyelmet fordítunk. Gyors, viszonylag gyors eljárásról van szó. A sürgős esetek az tulajdonképpen hozzánk érkeznek a legnagyobb számban, 50 fölről számolhatok be idén ez idáig. Egyéni védelmet kapnak az érintettek, ahogy mondtam már, tehát akik veszélynek vannak kitéve. Tehát nyilván a disszidensekről van itt szó, olyan emberekről, akiket üldöztetés fenyeget, olyan ö, emberek, akiknek súlyos betegségei vannak, és akár az életüket is elveszthetik az érintett országban, vagy ö, nagyon súlyos mellékhatásokat ö, szenvedhetnek el, hogyha nem történik áttelepítés. Azok a személyek, akiket ö, ha visszaküldenek a hazájukba, akkor azonnal a halálbüntetés vagy kínzás vár rájuk. Tehát ilyen, ilyenek, ilyen személyeket érintenek ezek a sürgős esetek. És hát időnként az ember örül, hogy sikerül segítenie, de vannak olyan esetek is, amikor nem sikerül segíteni, letelik az idő, és bizony ezt is megtapasztaljuk néha. A kiválasztási rendszer az diszkriminációmentes, és a minősítési elveket, a irányelveket, a minősítési jogszabály elveit alkalmazzuk. A, van egy ilyen svéd jogszabály, egy ö, szabvány biztonsági szűrés is van, és bizonyos feltételeknek meg kell felelni, amit a jogszabály előír. Ez után kerülhet be bárki az áttelepítési programban nincs ö, konkrét ö, csoportosítás, ahogy mondtam, földrajzi szűrés a UNHCR elvei alapján, de nincsen fajta fókusz, vallás, etnikum, életkor vagy nem szerint. És végül, de nem utolsó sorban nagyon rugalmas eszközről van szó, hogy, mondtam az elején, a UNHCR-ral már nagyon régóta és nagyon szorosan együttműködünk. Ez azt jelenti, hogy a különböző igényekhez tudunk alkalmazkodni. Elképzelhető, hogy egy fiskális évben megváltoznak ezek az igények. Azért fontos ezt mondani, mert ugye a kormánytisztviselők általában a fiskális évet tekintik útmutatónak, de hát nyilván a menekültügyi helyzet a világban az év közben is változik, és ezért nagyon fontos, hogy az ember reagálni tudjon. Például Líbiára gondolok 2011-ben, ugye a szíriai helyzetre, aztán most a szírián belüli menekültekre, akiknek támogatásra van szükségük, vagy a közép-afrikai köztársaságot is említhetném, és még rengeteg más helyszínt. Hogyan tudunk ilyen gyorsan reagálni? Olyan önkormányzataink vannak, amelyek nagyon rugalmasak, és képesek befogadni másokat, a tervektől eltérő személyeket is. Malmöben, Svédországban ülünk az irodában, és ott születnek meg a döntések, de nagyon gyorsan reagálunk, a biztonsági szolgálat az rendkívül gyorsan reagál, egy-két nap alatt tud döntést hozni, és a szűrést el tudja végezni, meg tudja állítani azokat az eseteket, amelyek nem léphetnek be, illetve ahol belépésre van lehetőség, ott egy-két nap alatt tud intézkedni. Ami a költségvetést illeti, ugye ez mindenkit szokott érdekelni, hadd mondjam el a következőt. Az áttelepítést gyakran úgy gondolnak, mint valami rengeteg erőforrást igénylő folyamatra. Ha megnézik ezt a grafikont, akkor a kék szeletke az áttelepítés költsége, a kormány az önkormányzatoknak támogatást ad, de tulajdonképpen ugyanezt az összeget kapják az önkormányzatok azok után, akik a menekültekkel együtt érkeznek, tehát a hagyományos folyamban érkeznek Svédországba. A többi összeg az magára arra a folyamatra fordítódik, hogy eljussanak az emberek Svédországig. Említettem a kihívásokat, a lakhatás jelenti talán az egyik legnagyobb kihívást, valószínűleg nem csak Svédországban, hanem másútt is és küzdünk keményen ezzel, jövőre is különösen sokan fognak érkezni, tehát szükség van arra, hogy új lakhatási, új innovatív lakhatási megoldásokat találjunk. Az önkormányzatokkal mindenképpen együtt kell dolgozni, de Svédországnak, ahogy mondtam, ez komoly kihívás. A következő kihívás az ugye maga a logisztika, hogy a világ másik végéből eljutassunk embereket Svédországba. Svédországba. Elég jók vagyunk ebben, de sokszor komoly gondokba vagy akadályokba ütközünk még így is. Ez kerül talán a legtöbbe. A kulturális orientáció ugye nagyon fontos az érintetteknek, hogy tudják, hogy milyen társadalomba vezetik be őket, hogy mire számíthatnak, hogy legalább egy kicsit megtudjanak valamit az útjukról, ami a menekült táborból majd az úti célhoz vezet. Van egy kis tájékoztatásunk, de ez most már eh, elavultá válik. Nagyon sokat kellene ezzel foglalkozni, többet kellene ezzel foglalkozni. Az úgynevezett puha oldala a rendszernek, de ez nagyon-nagyon fontos. A, az elszigeteltség az egy fontos kihívás ismét. Ezzel fel kell lépni a szolgálatok véleménye általában ugyanaz, a UNHCR elég alaposan feldolgozza az eseteket, és nagyon um, ritkán fordul elő, hogy, a nemzet, hogy nemzeti biztonsági kockázat merüljön fel, tehát uh, ez ritka. Végül, de nem utolsó sorban, talán nem biztos, hogy uh, Svédország a legjobb ország, amikor a civil társadalmat vizsgáljuk, a szolgáltatás nyújtás monopóliuma nagyon erős, úgyhogy tanulhatnánk más országoktól, új gondolatokról, helyi, regionális szinten, amikor itt arról van szó, hogy az olyan önkormányzatokkal működjünk együtt, ahol nagy diaszpórák élnek. Ez talán nálunk nem megy a legjobban. És még valamit szerettem volna megemlíteni, nagyon aktívan részt vettünk multinacionális együttműködésben, kapacitás kiépítésben, és van egy EU-s projekt is, amiben részt veszünk. Több európai országgal együtt próbáljuk az európai felkészültséget, tehát operatív felkészültségre gondolok, megteremteni. Szerintem ennek párhuzamosan kell mennie ezzel a javaslattal, a rendelt javaslattal, amiről beszéltünk. Aztán a közös támogatási mechanizmus, ami új, esetleg át, feltörekvő áttelepítési országokat határozhatna meg, és Svédország támogatja ezt a munkát nem csak pénzzel, hanem szakmai tapasztalatokkal is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a beszámolót a svéd gyakorlati tapasztalatokról, és most pedig a Nemzetközi Migrációs Szervezet képviselőinek fogom megadni a szót, Eugenio Ambrózinak, aki az igazgató. Kérem, hogy csak 10 percet próbálja meg igénybe venni, mert utána a kollégáknak lehetőséget kellene, hogy biztosítsak kérdésekre. Most, ha jól tudom, akkor uh, Péter Széde következik. Um, Köszönöm, elnök úr. Mivel rengeteg dolgot már elmondtak az előttem szólók, én ezek közül csak néhányat megerősítek, nem ismétlek el mindent részletesen. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. Úgy gondoljuk, hogy az áttelepítési keretek megteremtése igen ambíciózus Európai Uniós célkitűzés, és fontos az, hogy a nemzeti programokat támogassa az Unió. Ismerjük a kontextust, és azt, hogy sürgős volt az, hogy lépjen az Unió, hogy az embereket méltóság, az emberi méltóság ne sérüljön, és hogy a terheket el lehessen osztani. Üdvözöljük a tervezetre vonatkozó javaslatot, de egyetértünk a UNHCR képviseletében szóló kollégával is. Ajánlásainkat körbeküldtük már az előadónak, az árnyék előadóknak, a szakbizottságnak, és természetesen bárkivel szívesen megosztjuk ezeket. Tehát először is a kondicionalitásról. Üdvözöljük azt, hogy sikerült előrelépni fontos elemek kapcsán a tervezetben, például a befogadásra vonatkozó szabályok, az eljárás, illetve a menekülteknek biztosított státusz érkezéskor, ezt üdvözöljük, de vannak bizonyos aggájaink, ahogy erre mások is felhívták a figyelmet, hogy földrajzi prioritásokat meghatározni harmadik országokkal folytatott együttműködés alapján a migrációs a menekültügy területén veszélybe sodorhatja azokat az alapelveket, amelyek a, nagy, a humanitárius eszközökben szerepelnek, a nemzetközi védelmet biztosítandó. Ne felejtsük el, hogy az áttelepítés az a legkiszolgáltatottabbaknak csak egy töredéke számára elérhető. Aztán az áttelepítési helyek, amelyeket felajánlottak, ezeknek a számával kapcsolatban is vannak e, aggályok. Talán az áttelepítési keret, illetve a meglévő rendszer erősítése szorul, hogy ne egyik se e, károsítsa a másikat. Hiteles e, felajánlásokra van szükség, tehát legyen biztonságos és legális alternatíva a veszélyes utakkal szemben. Ahogy a javaslatból látszik, nincsen konkrét célkitűzés, hanem fokozatos növekedésre növekedést célzó erőfeszítésekről szól, de anélkül, hogy konkrét számokat szabna meg. Az éves kvóták nélkül az áttelepítési keret hatása bizonytalan válik, és a terepen dolgozók munkáját is megnehezíti mindez, akik a program végrehajtásán dolgoznak. Aztán a másodlagos mozgásokról az Európai Unión belül. A véleményünk az, hogy a különböző áttelepítési keretek közötti áttelepítési programok konvergenciája megelőzhetné a másodlagos mozgásokat az Unión belül, a jogokat és kiegészítő védelmet megfelelően kellene meghatározni, egymáshoz közelebb kellene hozni az egyes tagállamokban, tehát hogy a jogszabályok és a gyakorlatok közeledjenek, így meg lehet előzni a másodlagos mozgásokat. Az áttelepített személyek tehát hasonló körülmények közé kerüljenek, hasonló fogadtatást kapjanak, és hasonló jogokkal élhessenek. Az integráció a másodlagos mozgás elkerülésére a legjobb eszköz, de a sikeres integrációt nem könnyű megvalósítani. Ettől függetlenül a humanitárius program keretein belül az integráció a cél, tehát ezzel lehet majd mérni a program sikerét. Emiatt szeretnék ösztönözni a tagállamokat, hogy használják ki az uniós áttelepítési keretben rejlő lehetőségeket, és fektessenek be az integrációba. Mindent nagyon jól illusztrálta a svéd kollégám is. Költséges vállalkozás, amely befektetést igényel. Szeretném említeni az AMIF 10.000 eurós egyszeri összeget, hát ezt tényleg annak kell tekinteni, ami ez egy ösztönző támogatás, ami bátoríthatja a programban való részvételt, de nem elegendő az integráció teljes megvalósításához, hiszen ez egy hosszú távú folyamat. Svédország is említette, hogy gyakran traumatizált családokkal kell foglalkozni, és az egész folyamat az a magának az utazásnak a megszervezésével kezdődik. És ugye üdvözöljük az utazás előtti intézkedésekre helyezett hangsúlyt, a tájékoztatásra helyezett hangsúlyt, azért lehetne javítani a helyzeten. Tehát meghatározni az időtartamot, az ajánlás minimum három nap, hogy az emberek jól tájékozott döntést hozhassanak a programban való részvételről, és hogy lehessen csökkenteni a programból az utolsó pillanatban kiesők számát. A, az indulás előtti egészségügyi vizsgálatokat egyelőre nem ösztönzik, pedig ez is nagyon hatékonyan segíthetné később érkezéskor az integrációt. Aztán a követelmények, amelyeket teljesíteni kell az áttelepítéssel kapcsolatban, Erről beszéltek az előttem szólók közül többen. Mit látunk? Rengeteg hontalan és más áldozat, aki a saját hazájában vált hontalannál, szintén nemzetközi védelmet igényel. Az áttelepítés az itt is lehetőség, itt is egy megoldási lehetőség. Az USA és Kanada működtetett egy hasonló programot a múltban, tehát itt nem újdonságról van szó. A menekültügyi keretekkel ellentétben a saját hazáinkban hontalanná vált a kártelepítése egyelőre még nem jól működik, biztosítékokra van szükség, hogy ez jól működjön, és fel kell mérni azt is, hogy vajon az áttelepítés a legmegfelelőbb megoldás ezeknek az embereknek az esetében. Amennyiben az áttelepítési keret a saját hazánkban hontalanná váltakra is vonatkozik, akkor a legkiszolgáltatabbak kell, hogy a prioritást képezzék, és a UNHCR éves felmérésére kell alapozni a munkát. Még néhány szót a feltételekről. Fontos a diszkrimináció elkerülése, hiszen ez nem kompatibilis egy humanitárius programban. A humanitárius alapelvekre támaszkodik egy ilyen program, tehát diszkriminációmentesnek kell lennie. Azt is javasoljuk, hogy a kizárási kritériumokat vegyék ki. Tehát diszkriminációmentes kell, hogy legyen a hozzáférés a legkiszolgáltatottabbak számára is, akkor is, hogyha megprób- függetlenül attól, hogy megpróbáltak-e e, illegálisan belépni az unió területére vagy sem. A koordinációs mechanizmusról üdvözöljük azt a tényt, hogy más szervezeteket is meghívnak a, az áttelepítési magas szintű bizottságba, és a mi ajánlásunk is egyébként ez volt, hogy az összes érintett partnerrel lebonyolódjon a konzultáció mindig időben, így a felek tapasztalatot tudnak cserélni az IM például, ha jól emlékszem, már 35. évét, éve dolgozik az áttelepítésben, és a UNHCR is aktívan részt vesz a koordinációs mechanizmusban, a civil társadalom képviselőit is be kell vonni mindig hiszen ha nem vonjuk be az összes partnert, az kontraproduktívvá válhat. Köszönöm még egyszer a meghívást, és üdvözölném még egyszer ezt a nagyon fontos javaslatot az uniós áttelepítési keretről. Reméljük, hogy ö, tovább tudjuk végezni a munkát, és a támogatásunkra biztosítom Önöket. Köszönöm szépen Keszeda úrnak, megköszönöm az előadásokat, és most azt hiszem áttérhetünk a kérdésekre, a képviselők tehetnek fel kérdéseket. Manem Björk kollégám az előadó, ő fogja a zárszóban az összefoglalást megtartani. Kérném, hogy aki szólni kíván, kérdezni kíván, jelentkezzen. Ketten kértek eddig szót. Your time, yeah. Anyone else? Anyone else would like to take the... Még valaki? So, um, so we just start with Mrs. Stevens. Akkor Stevens asszonyjal kezdenénk, parancsoljon. Hartelijk bedankt. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, én hollandul beszélek, holland jelnyelven. Először is szeretném megköszönni a nagyon érdekes előadásokat és beszámolókat. A UNHCR képviselőjéhez lenne két kérdésem. Először azt szeretném elmondani, hogy támogatom a jogalkotási javaslat tartalmát, ugyanis szerintem nagyon fontos elemeket tartalmaz, nagyon fontos elemeket fog egybe. És ezt anélkül teszi, hogy bármit is kényszerítene. Tehát az Európai Unió a humanitárius erőfeszítések poolingját valósítja meg. Amennyiben egy harmadik ország megakadályozza a menekültek távozását, például, mint ami Törökországban történik, akkor erre is fényt lehet deríteni. szeretnék tenni néhány kérdést. Ha jól értem, a UNHCR egyfajta pontrendszerrel dolgozik már ami a kiszolgáltatott személyeket illeti, a menekülteket illeti, és engem érdekelne ez a pontrendszer, illetve a keretmegállapodás szerkezete nagy vonalakban. Ha jól értem, két új kategória van itt, tehát ugye a gazdasági menekültek és a családnak egy szélesebb meghatározását alkalmazzák. Mi a UNHCR véleménye erről a két újdonságról a keretmegállapodásban, és a véleményük szerint mi lenne ennek a hatása a menekült kérelmek napról napra történő feldolgozásában? Köszönöm szépen, Kéti parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Én még senkitől sem hallottam azt, hogy az áttelepítési javaslatot, ahogy az Európai Unió teszi, a harmadik országokkal való együttműködéssel összekötni. Szerintem pedig ez ezt senki nem említette, az Európai Unió nagyon veszélyes úton jár, amikor a harmadik országokkal való együttműködéshez köti ezt az áttelepítési keretet. Van -e valaki, aki azt gondolja, hogy ez a javaslat potenciálisan megnövelheti az Európai Unióba áttelepített személyek számát. Ha bármelyikük ezt gondolja, akkor engem érdekelne, hogy ez így van, mert akkor az látszik, hogy valami pozitív jellemzője is van ennek a programnak. Ami a finanszírozást illeti, az utolsó, utolsó előtti előadó beszélt erről, azt kérdezném, hogy van-e olyan tapasztalatuk, ahol a finanszírozás, tehát a támogatás az valami fajta pozitív ösztönző lenne-e? Attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy a költségek sokkal többre rúgnak, mint egy ilyen um, egyszeri ösztönzés. Tehát mi az önök tapasztalata? Ezen kívül szeretnék egy kérdést feltenni a svéd migrációs szervezet képviselőjéhez is. Nagyon jól elmagyarázta, hogy a letele, az áttelepítés az nem feltétlen erőforrás intenzív, hanem munkaintenzív folyamat inkább. Amikor mi progresszívek ebben a parlamentben, a nagyobb európai áttelepítési keretről beszélünk, 200 vagy 250 ezer főről évente akkor ezzel kapcsolatban mi az önök tapasztalata? Hiszen önök már nagyon régóta működtetik ezt a rendszert, az áttelepítéssel kapcsolatban már nagyon sok tapasztalatuk van. Mi az önök véleménye? Az Európai Unió képes egy ilyen öm, méretű tervet megvalósítani, tehát 200-250 ezer főt befogadni évente? Remélem, hogy azt fogják mondani, hogy igen, ez lehetséges, de mindenképpen kíváncsi vagyok a véleményükre a UNHCR kulcsfontosságú szerepet játszik, hiszen az ENSZ menekültügyi főbiztossága mindenütt jelen van, de el kell gondolkodni Törökország esetén, ugye itt nem csak Ugye, ugye itt mi történik, az iraki, az afgán és más menekültekkel, a UNHCR nem mindenkit regisztrál, tehát vajon minden egyes esetben szükség van-e a UNHCR-ra, mint közvetítőre, ha áttelepítésre van szükség, vagy meg lehetne ezt oldani máshol is. Persze azt elismerjük, hogy az igényfelmérés az gyakorlatilag globális, egyetemes standardokat jelent, aminek minden, amit mindenkinek el kell fogadni. Köszönöm szépen, hogy az elnök. A képviselők által feltett kérdések esetében szerintem majd, hogyha visszatérünk az előadóinkhoz, akkor természetesen még másoknak is meg lehet majd adni a szót a kérdés feltevésre. Most Judit Szergentini következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az az igazság, hogy engem aggaszt ez a javaslat, ami most itt előttünk fekszik. Nem hiszem, hogy ez vajon, nem hiszem, hogy ez oda fog vezetni, hogy az Európai Unióban megnő az átelepítettek száma. Én nagyon szeretném, hogyha a panel szakértői megosztanák velem a véleményüket, hogy ez így van-e. Szerintem, amit tenni kellene, az az, hogy legális útvonalakat teremtünk meg az Európai Unióba, és növeljük a biztonságot. Voltak valaki, aki azt mondta, hogy az áttelepítés igénylő személyek 25%-át kellene, hogy befogadjuk évente. Mi az önök véleménye? Önök szerint növekednének a számok ennek a javaslatnak az eredményeképpen? Hogyan látják a harmonizációt, a standardok harmonizációját? Tudnának -e erről egy kicsit többet beszélni? Különösen annak a fényében, hogy milyen nemzeti politikákat alkalmaznak a tagállamok. Az egyik aspektus, ami miatt én aggódom a harmonizációval kapcsolatban, az a javaslat, hogy egy áttelepítési áttelepítendő jelöltet vissza lehet utasítani, anélkül, hogy az érintett tagállam magyarázatot adna erre. Talán a UNHCR elgondolkodhatna ezzel kapcsolatban, hogy mi történik, ezzel az áttelepítési rendszerrel, és esetleg más helyeket kereshetnének az érintettek esetében. Tehát mindennek a fényében önök milyen véleménye vannak a jelenlegi jogszabályról? Köszönöm, köszönöm Judit, Winberg asszony, Winberg asszony következik. Köszönöm szépen, mondja Winberg asszony. Megköszönöm az összes előadónknak azokat az információkat, amelyeket rendelkezésünkre bocsátottak. Én nagyon büszke vagyok arra, meg kell mondjam, hogy Svédországban ennyire jól működik ez a program, és hogy ilyen eredményeket sikerült elérni és nagyon örülök annak is, hogy ilyen jó együttműködés valósul meg a UNHCR-ral. Pontosan tudják, hogy hányan szorulnak segítségre, hányan igénylik az áttelepítést. Aztán pedig a keretprogramról néhány szót, amely ugye egy tulajdonképpen Európai Unió szinten meglévő áttelepítési kereteket jelentene. Szerintem a, az a helyzet fog előállni, hogy a nemzeti szabályokkal lesznek ellentmondásban ezek a uniós szintű szabályok, tehát valahogy össze kell egyeztetni ezeket a különböző szinteket egymással. Aztán Tízezer euró ugye minden egyes esetben. Hát nem tudom, hogy ez vajon elérje, hogy több ajtó nyíljon meg az áttelepítésre, de vajon konkrétan mit fog ez jelenteni emberi, humán erőforrás szempontjából? És mit jelentenek ezek a szabályok? A szabályok végrehajtásához, a folyamat működtetéséhez rengeteg szakemberre lesz szükség. Tehát humán erőforrás szempontból ez nagyon intenzív. Aztán említették ugye a kiszolgáltathat nők, gyerekek, a kínzást elszenvedett személyek, és így tovább. Mint ezek a kritériumok, ezekkel egyetértünk, viszont itt szerepel egy olyan pont, hogy szociális-gazdasági szempontból kiszolgáltatott személyek. Hát gyakorlatilag minden menekültre rá lehetne ragasztani ezt a címkét, hogy szociális, gazdasági szempontból kiszolgáltatott. Erről mi az önök véleménye? És van még egy kérdésem, ami a tájékoztatást illeti. Mit gondolnak Olaszországot és Görögországot célozjuk, céloznák először ezt a két országot, mert ugye itt már megvalósult az együttműködés, vagy az összes többi ö, tagállamot, tagállamot is, ö, tagállamra is gondolnának? Köszönöm, mondja az elnök. Talán a bizottságot is be lehetne vonni ebbe az eszmecserébe, én úgy gondolom. Ha, ha lehetséges, tehát majd ezt akkor szeretnénk később megtenni. Most még kérdezem, hogy vannak-e képviselők, akik szólni kívánnak? Nem? Akkor mindenki sorra került. Ez azt jelenti, hogy hogy az IRC-től e egy rövid hozzászólást megkaphassunk. Csak azért említeném, mert ugye voltak más civil szervezetek is, akik szólni kívántak, végrehajtották a e, programot, és így tovább. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon érdekesek voltak az előadások. Különösen Petrának és az ICMC-nek szeretnék köszönetet mondani nagyon jó lehetőség az, hogy a civil szervezetek innen a közönség soraiból is szólhatnak. Sürgős humanitárius segítséget eh, nyújtunk, szerte a világon a menekültek eh, áttelepítésében, segítségnyújtásban, de nagy tapasztalatunk van nem csak a frontvonalon, hanem az áttelepítésben általában. Évente tízezer menekültet támogatunk, Végig visszük ezt az integrációs folyamatot is, és már régóta érvelünk amellett, hogy egy Európai Uniós áttelepítési keretrendszerre van szükség, egy jó térség, humanitárius szereplő, tehát itt az ideje, hogy az EU megkettőzze az erőfeszítéseit ezen a téren. Vannak aggájaink, ugyanúgy, mint más civil szervezeteknek, az a kapcsolatban, hogy vajon valóban hozzáadott értéket jelente ez a keretrendszer, és nem pedig további korlátozásokat, és vajon nem akadályozza az egyéb biztonságos és legális útvonalak kialakulását. Ahogy már elhangzott, számunkra is nagyon fontos azt tudni, hogy az áttelepítési keret az valóban a számok növekedését eredményezze, tehát hogy a szem, átelepített személyek száma nőjön, illetve hogy ne legyen semmifajta plafon ért, plafon az áttelepítések esetében. A minimum az 5040 fő, és 108 ezer fő per év. 500 ezer fő az 5 év alatt és 108 ezer fő évente. Ezek a becsléseink, amely az Európai, amelyek az Európai Uniót érintik, itt vannak a dokumentumok a terem végében nyugodtan vegyenek belőle. Az a véleményünk, hogy a humanitárius szereplőknek, illetve az Európai Parlamentnek is formális szerepre van szüksége a rendszer végrehajtásában, a monitoringban, hogy hogyan hajtják végre ezeket a kereteket. Úgyhogy érdekelne az önök véleménye arról, hogy ezt a gyakorlatban hogyan lehet megoldani. És gondolok itt a delegáltaktusokra, illetve a magas szintű áttelepítési bizottság összetételére. Szeretném az önök véleményét kikérni az integrációval kapcsolatban is. Az egyik terület, ahol az Európai Unióban hozzáadott értéket lehet teremteni, az az integráció támogatása az áttelepített menekültek esetében, hiszen itt még rengeteg a tennivaló. Mi az önök véleménye? Az Európai Uniónak kötelező ér- távozás előtt érkezés előtti és érkezés utáni feltételeket kell, hogy megteremtsen, illetve az Európai Unió meghatározzon-e minimális standardokat, amelyeket aztán monitoroznak. Köszönöm szépen, hogy az elnök, most pedig a szakértőknek adnám vissza a szót, hogy reagáljanak az elhangzott kérdésekre, illetve megjegyzésekre, és az előadónk pedig a, vita végén fog összefoglalót tartani. Először Bent Párdoszerhez fordulok az Európai Migrációs Hálózattól. Megkérném az összes szakértőnket, hogy próbáljon a lehető legrövidebben fogalmazni, és azokra a kérdésekre válaszoljon, amelyeket a legrelevánsabbnak tekint. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, én konkrétan nem is kaptam kérdést. A javaslatra nem térnék vissza, hiszen nem, én a komparatív tanulmány felelőse voltam, nem pedig a jogalkotási javaslattal kapcsolatban tevékenykedtem. Egy valamit mondanék, felmerült a kérdés, hogy vajon növekednek-e a számok, vagy sem. Elhangzott, hogy a menekült válság reagálva nagyon sok ország megpróbált szigorúbb szabályokat bevezetni, a határait lezárni, és így tovább. És hát persze az áttelepítésnek másfajta funkciója is lehet a védelem nyújtásán kívül, mert talán megnyugtató lehet ez a folyamat. Nagyon sok ország már belépett ebbe, ami megnyugtató, de ettől függetlenül több ország esetében is az áttelepített személyek száma nagyon alacsony. Tehát valahol ez egyfajta politikai üzenet is eh, amit ezek az, a programok küldenek. Tehát, hogy mi nem zárjuk le a határainkat, mi pozitív lépéseket is teszünk, de ezt meg kellene erősíteni a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Kérem, hogy nagyon röviden szóljon a UNHCR képviseletében, eh, Emát parancsoljon. Köszönöm szépen, mondja Emát Szedrák, köszönöm szépen a kérdéseket. Röviden szaladnék rajtuk végig. A pontrendszerre rákérdezett valaki um, kiszolgáltatottsággal kapcsolatban. Ugye itt nem arról uh, van szó, hogy, uh, azon, hogy az azonosítás a pontrendszeren alapulna. Az azonosítás az rögtön onnan indul, hogy a UNHCR szembe találja magát egy menekültet, találkozik vele, uh, beszél az érintettel, és így tovább. Tehát nem egy pillanat alatt születik meg a döntés, hogy valaki menekült, ismerjük az érintett országot, ismerjük a helyi közösséget, megismerjük a családot, az egész helyzetet, így születik meg idő elteltével a döntés. A szíriaiak esetében kiváló adatok, jó minőségű adatok álltak rendelkezésre, nem csak a UNHCR, hanem az összes többi humanitárius partner is gyűjti ezeket az adatokat, és így egyetlen egy közös platformon léteznek ezek az adatok, amelyek elérhetőek mindenki számára, jó egy CR számára is, tehát innen rögtön lehet látni, hogy kik azok, ahol kockázatnak itett gyerekek is vannak, melyek azok a családok, amelyek esetében nincsen családfő, illetve az anya a családfő, és így tovább, tehát így könnyebb az emberek azonosítása. Szeretném azt kihangsúlyozni tehát, hogy az azonosítás egy hosszasabb folyamat, egy olyan folyamat, ami állandóan zajlik aztán az általánosabb meghatározásra kaptam kérdést, tehát a szociális, gazdasági kiszolgáltatottság, és így tovább. A szociális és gazdasági kiszolgáltatottság esetében valóban meg kell határozni azt, hogy ez alatt pontosan mit értünk. Önök között néhányan említették, hogy gyakorlatilag sok menekült beesne ebbe a kategóriába, és ez igaz. Új um, kritériumokat is le lehet fektetni a meglévő rendszerek, amelyeket a, a UNHCR, a civil szervezetek és így tovább használnak, a, a meglévő kritériumokra épültek. Tehát, hogyha újabb és újabb kritériumokkal állunk elő, amelyek egyrészt nem világosak, tehát ahol a meghatározás nem pontos, akkor problémákba ütközhetünk, aláássuk a meglévő rendszerbe beépített biztosítékokat. A család egyesítése kapcsolatos kérdésre visszatérve, én a hozzászólásomban is felhívtam erre a figyelmet, hogy ez egy nagyon kényes kérdés. A UNHCR foglalkozik családegyesítéssel, ez az egyik kritérium, de csak olyan személyek esetében, akik egyébként nem kaphatnának fajta legális lehetőséget. Tehát ahol csak és kizárólag ez az egyetlen lehetőség van. A, a családok beépítése egy ilyen nagy kalap alá csak a, vonalat, a határvonalakat mosná el. A nagyon kevés áttelepítési lehetőséget csökkentenénk, és a család egyesítést növelnénk, itt elfoglalnánk a helyek számát. Tehát erre nem feltétlenül van szükség. Felmerült a kérdés, hogy az EU-s áttelepítési keretek valóban a számok növekedéséhez vezetnek-e hát ezt ki kell egészíteni további útvonalakkal, nem lehet ez, nem lehet ezt megvalósítani más útvonalak kárára, tehát a családegyesítés egy külön útvonal kell, hogy legyen. Itt egy humanitárius eszközről van szó, amely védelmet biztosít, megoldási lehetőséget és a felelősséget megosztja. Tehát így lehet növelni a számokat, illetve úgy, hogyha megfelelő erőforrások állnak rendelkezésre, különösképpen a befogadó oldalon az integrációra tehát, hogyha ezt az egészet egybe nézzük, és így működtetjük, akkor valóban lehet arról beszélni, hogy növekednek majd a számok. 2010 és 2016 között a UNHCR 75 ezerről 150 ezerre növelte, tehát négy év alatt 2012 és 2016 között az áttelepített személyek számát. Tehát valóban van még potenciál a rendszerben, és most itt kulcsfontosságú pillanatot élünk a New Yorki nyilatkozat után, hogy megvalósulhasson a növekedés. Tehát ez egy nagyon jó kiinduló pont, egy nagyobb, átfogó program kiinduló pontja, és vezethet növekedéshez, de a meglévő rendszerekre, a meglévő keretekre kell támaszkodjon. Elnézést kérek, mondja hozzászóló. Tovább kell lépni, mondja az elnök úr, mert nincs, nincs idő. Akkor itt abba hagyom, mondja a UNHCR képviselője. Petrának adom át a szót, mondja az elnök, két percben kérlek. Igen, mondja Petra, hogy még gyorsan a számokról, mert eh, sokan ezzel foglalkoznak, és ugye mi is már tíz éve ezen próbálunk dolgozni, hogy hogyan lehetne növelni a számokat. Ha megnézzük a szír tapasztalatokat és a UNHCR tapasztalatait, tehát az egyéb legális útvonalakon kívül azért sikeresek voltak, több mint 130 ezer szeméről van szó, és ebben a rendelet tervezetben ugye megint mit látunk? Mindent összeolvasztanak egybe a családegyesítés az gyakorlatilag az áttelepítés részévé válik, tehát az egyéb legális útvonalak megszűnnek, illetve nem, nem tiszta a határvonal, nagyon e- ködös, elmosodott a határvonal ezek között, tehát így nem látszik majd, hogy hol növekednek a számok, vagy milyen módon. Lehet több lehet több módon növelni a számokat, de akkor ne, hívjuk, ne nevezzük ezt áttelepítésnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és Oszkár következik. Nagyon röviden a számok növeléséről Európában, és ezt hogyan lehet megvalósítani. Logisztikai szempontból nem fogok egyéb részletekbe belemenni. Ugye a, még a befogadási kapacitás és egyebek politikai vitához is kapcsolódnak, de én valóban azt gondolom, hogy van még potenciál ebben. A kanadiaiak, a kanadaiak 25 ezernél tartanak, és plusz tízezer még néhány hónap alatt, tehát ez egész uh, impresszív, hát mondjuk mi nem vagyunk képesek arra, hogy egy ilyen, ilyen dolgot megoldjunk. Hosszú távú befektetés az áttelepítés, tehát fokozatosan lehet a növekedést elérni, de én nem félek attól, hogy egy nagyobb, átfogóbb áttelepítési művelet valósuljon meg Európai Uniós szinten. Szükség van arra, hogy meglegyenek az építőelemek, tehát az azonosítás, a kiértékelés, kiválasztás az államok által, és nagyon jó befogadó rendszereket kell működtetni, de ez, ez lehetséges. Hogyha fokozatosan ez így alakul, akkor én, én szerintem az EU meg tud felelni ennek a logisztikai kihívásnak. Én nagyon örülök annak, hogy ezt a kérdést föltették. Pontosan ez az egyik oka annak, hogy projektet indítottunk e köré, tehát építettünk e köré, hogy a készséget, a készen, készültséget javítsuk. Tehát ne csak a politikai kérdésekkel foglalkozunk, hanem a gyakorlati kérdésekkel is, mert itt rengeteg gyakorlati tapasztalatot lehet szerezni, rengeteget lehet tanulni. Köszönöm, mondja az elnök, végül pedig az panel utolsó tagja, Queszelda úr. Köszönöm szépen! Látható, hogy a panel képviselői egyetértenek abban, hogy azért van itt lehetőség arra, hogy ambiciózus programot javít, valósítson meg az Európai Unió, és ez a nemzeti programokat kiegészítheti, támogathatja. A bizottság is támogathatja ezeket az erőfeszítéseket, de hát persze az ördög az mindig a részletekben van, úgyhogy oda kell figyelni a megfelelő módon kell kidolgozni a jogszabálytervezetet, tehát itt van még pontosítani, pontosítandó. Az ennyire kiszolgáltatott, traumatizált személyek esetében az utolsó dolog, amit szeretnénk, az, hogy ne legyen sikeres az áttelepítés. Túlságosan sok minden vesznek kárba, túl nagy befektetés, és pontosan a legkiszolgáltatottabbakról, traumatizáltakról van szó, tehát ők igényelnék a legtöbb segítséget. Tehát igen, Lehetséges egy ilyen ambiciózus programot megvalósítani, legyen ez olyan, amely, ahol fokozatosan növekednek a számok. Köszönöm. Thank you also for using the word integration more than others. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és köszönöm szépen a prezentációt. Most pedig Melin Bireknek adnám meg a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre illetve vonja le a végkövetkeztetéseket itt a jelentés kapcsán. Tudom, hogy ez nem könnyű feladat, de szeretném, hogyha elmondanád, hogy hogyan is gondolkodsz. For, for my Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen a kollégáknak, illetve az előadóknak is ezt a meghallgatást. Ahogyan, ahogyan az elnök úr is mondta, valóban egy problem, problematikus anyagról van szó, amely javításokra szorul, de mégis azt mondhatjuk, hogy egy nagyon fontos anyagról van szó, úgyhogy nagyon is elkötelezettek vagyunk azért, amellett, hogy javítsunk rajta. Különböző kérdéseket vetettek fel az előadók, különböző dolgokra összpontosítottak, de azt hiszem, hogy azért ö, ezek összetartanak. Nagyon sok jegyzetet készítettem, egy-két dolgot szeretnék csak megemlíteni. Azt gondolom, hogy elég nyilvánvaló az, hogy ez ne egy, egy migrációs ellenőrzési eszköz legyen az áttelepítés. Ezt láttuk a fejlesztési támogatással kapcsolatos tanácsi javaslatban is. Azt hiszem, hogy itt nagyon fontos döntéseket kell hoznunk. Ez az itteni javaslat egy lehetőség. Ahogyan többen elmondták, igény alapú kell, hogy legyen, egyéni, védelmi eszköz és szolidaritási eszköz kell, hogy legyen az áttelepítés, és azt hiszem, hogy a parlamentnek ez kell, hogy legyen a célja, ezen kell javítanunk. Ezen kívül az is nyilvánvaló, hogy a jogosultsági kritériumokat felül kell vizsgálni, ebben is vannak problematikus dolgok, vannak olyanok, amelyeken még jobban el kell gondolkodnunk, vagy ki kell vennünk a javaslatból, vagy pedig pontosabban meg kell határoznunk ezeket. Például a szoció, társadalmi, gazdasági kritériumokat, az IDP-ket, illetve a családegyesítést külön kell vennünk, ahogyan ez is elhangzott. És igazából, hogyha ezeket a lépéseket megtesszük, akkor még az is lehet, hogy csökkennek a számok. tehát nagyon is óvatosan, figyelmesen kell eljárni. A kizárási kritériumokat is megemlítette valaki, nos igen, ez is egy olyan terület, ahol jobban el kell gondolkodnunk. Úgy tűnik, hogy a kizárási kritériumok az egyéni védelemhez való jogtól eltérőek. Tehát itt nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne keverjük össze a rendszeres belépés tiltással. Illetve, hogyha oda kell figyelni arra, hogy, hogy mely ország, tehát hogy egy adott országra érvényes ez a kizárás, vagy több országra. Aztán nagyon sokan megemlítették az integrációt, szerintem ezen a területen is javítani kell a javaslaton, be kell építsük az európai keretben. Nem szeretnék itt most bővebben szólni ezekről, de azt hiszem, hogy ez egyértelmű. Ami pedig A számokat illeti, ugye ezt hallottuk legtöbbször, nagyon jó jelentéstevőkkel dolgozunk együtt, a számokat növelni szeretnénk, de azt is látjuk, hogy a javaslat ennek jelenlegi formájában nem hoz ilyen eredményeket. Tehát ezt más legális utak kiegészítéseken kell értékelnünk egy támogató struktúraként, amely a, a számokat kívánja emelni. És igen, egy logisztikai kihívásról van szó. Valóban, amikor többet, jobbat akarunk, akkor mindig ilyen kihívásokkal kell szembenéznünk, de nagyon jó tapasztalatokat láttunk, nem csak Svédországban, hanem más országokban is. Ugye itt hallottuk a jemeni tanulmányt. Nos, valóban a számok emelése a cél. És ezzel el is jutottam az utolsó gondolathoz. Szorosan együtt kívánok működni, működni önökkel, panelistáinkkal, illetve a tisztelt kollégáimmal, és ez pedig nem más, mint az, hogy az architektúra helyes legyen. Egy olyan keretet akarunk létrehozni, amely hatékony, amely emeli a számokat, azonban nem hoz létre paralel struktúrát, hanem inkább kiegészítésképpen dolgozik a már megjel- meglevő struktúrák mellett. Ez pedig kihívás valóban, de már vannak ezzel kapcsolatban is gondolataink, ott most van a UN, az UNHCR éves csúcs találkozója, meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk együttműködni velük, hogyan tudjuk kiegészíteni a munkájukat. Tehát köszönöm szépen a panelistáknak, hogy eljöttek ide az Európai Parlamentbe, megosztják, ön, megosztják velünk a tudásukat, és amit nem tudtak ma elmondani, azt kérem, írják le, vagy küldjék el nekünk, rendelkezésükre állunk, én is, illetve az árnyékjelentéstevők is. Nagyon is szükségünk van a közös munkára. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Málin, és köszönöm szépen az árnyékjelentéstevőknek, illetve azoknak a képviselőknek is, akik eljöttek, valamint a civil szervezeti kollégáknak is nem csak a mai munkáért, hanem a általános hozzáállásért, munkáért köszönetet mondok. Ahogyan már is mondta, óriási kihívást jelent ez az anyag, hiszen nagy számban érkeznek hozzánk emberek. Nagyon fontos, hogy a struktúra életképes legyen és hosszú távra működőképes legyen. Köszönöm szépen még egyszer a közös munkát. Köszönöm, tisztelt kollégák! Köszönöm szépen, hogy eljöttek. És van még egy utolsó napi rendi pontunk. Köszönöm szépen a türelmüket. Ez pedig az utolsó napi rendi pontunk, a négyes, amely az Európai Bíróság eh, döntése, 2016. szeptember 22-i ítélete, ahol az Európai Parlament kontra az Európai Unió tanácsa áll, C14 per 15 és C116 per 15-ös számú egyesített ügyekről van szó, és itt Kájó úrnak adnám a szót, hogy mutassa be az anyagot. Ahead, please, if everyone is ready. Kájó úr, ön az. Thank you, Chairman. The judgment of the third chamber of the Court of Justice of 22 September 2016 concern two joint 2016. szeptember 22-én hozott ítéletet az Európai Bíróság. Két ügyet egyesítettek, több tanácsi határozat megsemmisítét kérte a parlament. Ezek gépjármű nyilvántartási adatok esetében, illetve daktiloszkópiai adatok esetében kértek automatizált adatcserét, illetve ennek a megindítását. A tanács végrehajtási ö, döntéseket hozott. Volt egy 2008 per 615-ös tanácsi határozatot a határokon átnyúló együttműködésről a terrorizmus, illetve a határokon átnyúló bűncselekmény elleni fellépés ügyében. Ez az ismert Prüm döntés. Ugye ismerik, hogy a Prümi szerződést azt a Lisszaboni szerződés előtt fogadták el, az úgynevezett harmadik pillér keretében, és ennek a célja az, hogy beépítse a prümi szerződés elemeit az Európai Unió jogrendszerébe. Az Európai Bíróság szeptember 22-én olyan ügyekről döntött, amelyet a, amelyeket a parlament a tanácsra szemben támadott meg, illetve ö, vitt a bíróság elé, tehát rengeteg ilyen ügy van. Ugyanaz a tanács ugyanis a korábbi harmadik pillér keretein belül hozott ö, több határozatot. Ezek, ahhoz, hogy ezeket az eseteket a megfelelő jogi keretek között lássuk, fel kell hívni arra a figyelmet, hogy a parlament felhívta a figyelmet arra, hogy a 36-os jegyzőkönyv 9-es cikke az átmeneti rendelkezésekben olyan jogszabályokra, jogi aktusokra vonatkozik, amelyek a Lisszaboni szerződés elfogadása előtt kerültek elfogadásra, és itt az a lényeg, hogy csak a lényegi hatásai maradnak meg az ilyen jogi aktusoknak és természetesen ilyen jogi aktusoknak néhány konkrét hatása, de a tanácsálláspontjával szembe menve a parlament úgy gondolja, hogy az említett 9-es cikk a 6-os jegyzőkönyvben nem jár azzal a következménnyel, hogy továbbra is életben tart olyan döntéshozatali eljárásokat, amelyek a mostani időben nem működnek, ezeket megszüntette ugyanis a Lisszaboni szerződés életbelépése. lépése. Semmisítette. A Lisszaboni szerződés életbelépése önmagában azonban nem zárja ki azt, hogy végrehajtási intézkedéseket lehessen elfogadni egy bizonyos döntéshozatali eljárás keretében, amit a harmadik pillér biztosít. Azonban a tanács határozata ugyanezt az eljárást alkalmazza, mint ami a Lisszaboni szerződés előtt volt érvényben. Most, hogy ezt elmondtam, szeretném az általános jogi kereteket tisztázni. És itt konkrétan az egyesített ügyekről szólva, amit, amelyekkel a bíróság foglalkozott. Az Európai Parlament semmisít, semmisítételt kért, az, és azt mondta, hogy az első esetben rossz, nem megfelelő jogalapot választott a tanács a tanácsi határozathoz. A második dolog pedig meglevő eljárásjogi követelmények megsértését jelenti. A parlament első kéremével a bíróság egyetértett, és ennek alapján megsemmisítette a tanácsi határozatot, és ezek után úgy döntött, hogy nincs is szükség arra, hogy a parlament második kérelmét kiértékelje. A bíróság elismerte, hogy a parlament érvelésének megfelelően ugye említettem a kettes bekezdés 25-ös cikkét, nem megfelelő, jogtalan ez, ugyanis részletes szabályokat fogalmaz meg, olyan intézkedések elfogadására, mint pont ezek a megtámadott határozatok. Azért, mert egyhangúságot írnak ezek elő, nem pedig minősített többséget a tanácsban. Ha ezt összevetjük a ugye azzal az eljárással, amelyet a szerződések tartalmaznak. Plusz az Európai Parlamenttel nem konzultáltak, pedig ezt meg kellett volna tenni akkor, amikor végrehajtási intézkedéseket fogadnak el a harmadik pillér keretein belül. Újra hangsúlyozni kell, hogy a bíróság itt tulajdonképpen azokra az rendelkezésekre utal, amelyek a Lisszaboni szerződés elfogadása előtt voltak életben, tehát eléggé különleges a helyzet. De ettől függetlenül a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a 25-ös cikk 2 bekezdésének az eljárását követve, tehát a prümi határozatban, a tanács megszegte a szabályokat a harmadik pillérben, tehát jogtalan volt a parlament által megkérdőjelezett határozat elfogadása, hogy ez egyhangulag történt, és az Európai Parlamenttel való konzultáció nélkül. A bíróság, ahogy azt az Európai Parlament kérte, megsemmisítette az érintett tanácsi határozatot. A tanács és a parlament álláspontja, illetve kérelme alapján a bíróság úgy döntött, hogy a jog hatásait fenntartja ezeknek a határozatoknak, annak ellenére, hogy megsemmisíti őket, egészen addig, amíg egy újabb határozat nem szünetik a megfelelő folyamat alkalmazásával. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamenttel is konzultálnak. Ugyanerre az eredményre jutott a bíróság a korábbi hat esetben, amelyet a parlament, amelyet a parlament vitt a bíróság elé, tehát ott is több tanácsi határozatot semmisített meg a bíróság. És persze a rendelkezésükre állok, hogyha vannak még további kérdéseik. Thank you very much, Mr. Kaiola. Köszönjük szépen. Nos, ezek után remélem, hogy valaki, valaki, valaki hozzászól ehhez a vitához, Szépen úr. Nem ezért jött, ugye, a koordinátori ülés miatt. Kyle úr, hát azt hiszem, hogy mindez az erőfeszítés, Nos, remélem, hogy a internetes hallgatóink nagyra értékelték, én mindenképpen értékeltem, és köszönjük szépen, hogy elmondta a véleményét. And it's rewarded with a short 10 minutes break before és ezzel egy rövid 10 perces szünettel háláljuk most ezt meg a koordinátori ülés előtt. Hogyha vannak még olyanok a teremben, akik nem vehetnek részt a koordinátori ülésen, mivel az zárt ülés, kérem hagyják el a termet. <laughs>